president. Az elnök. Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Az ülést ezennel megnyitom. Az első napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai az uniós menekültügyi és migrációs politika reformja tekintettel a földközi tengeren és Afrikában zajló folyamatos humanitárius válságra. Ezért most megadjuk a vitát. Először is a tanács képviseletében Melania Csiot asszony kapja meg a szót. Üdvözöljük Önt itt, és parancsoljon Öné a szó. President. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! földközi tengeren a migrációs helyzet jelentősen javult az elmúlt évek során. A érkezések számát illetően. 2018-ban mintegy 150 ezer irreguláris migráns érkezett az Európai Unió földközi tengeri külső határaira. Ez pedig tulajdonképpen 25%-os csökkenést jelent 2017-tel összevetve, illetve az elmúlt 5 évben a legalacsonyabb számot jelenti. 2018-as szám 92%-kal a migrációs válság 2015-es csúcsértéke alatt volt. Ez azt jelenti, hogy az elkötelezett és átfogó fellépéseink, illetve partnerországainkkal való együttműködésünk kifizetődő, és erre továbbiakban is törekednünk kell. Azonban a halálesetek száma még mindig túl magas, és az erőfeszítéseinket folytatni kell azért, hogy ezt a számot csökkentsük. De a 2018-as érkezés, 2018-as halálesetek száma szintén negyedével csökkent 2017-hez képest, és a földközi tenger középső térségében megszámlálható halálesetek száma pedig ennél nagyobb mértékben csökkent. A líbiai határ őrség közel 50 ezer migránst tartóztatott fel. Az Európai Unió is egyébként ebből a számból jelentős mértékben kivette a részét, és szeretnék a libiai fejleményekre hivatkozni, illetve az Európai Unió Afrika alapjára. 2014 óta az Európai Unió 338 millió eurót fordított a migrációval kapcsolatos projektekre Líbiában. 318 az Európai Unió Afrika alapjával kapcsolatban, illetve bilaterális segítség formájában. Ennek egy harmada, azaz 91 millió euró pedig a líbiai parti őrségre jutott képzés, illetve az emberi jogok és a berendezések, felszerelések tekintetében, annak érdekében, hogy Tripoliban támogassák Líbia saját tengeri mentési koordinációs központját. Az Európai Uniós műveletek pedig képzést biztosítottak több mint 200 parti őrségnek, az EASO pedig képzést biztosított a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés tekintetében. Ami a Libyának nyújtott támogatást illeti az Európai Unió Trust Fund programja keretében több mint 100 millió eurós forrásokat biztosítottak az ott migránsok számára. Ez pedig az önkéntes visszatérési támogatást is magába foglalja, illetve a reintegrációs támogatást, amely több mint 60 ezer migránst érintett 2018-ban, és több mint 19 ezer migránst érintett 2017-ben. Az Európai Unió támogatja a menedékkérők evakuációját Líbiából, az evakuációs e, tranzitmechanizmus e, keretében a UNHCR-ral együttműködve. Ez 2018 óta 2800 személyt érintett, végezetől pedig december, 2018. december 4-én egy hónapnyi tárgyalások után, a hatóságokkal folytatott tárgyalások után a UNHCR az EU támogatásával egy gyűjtőközpontot nyitott meg Tripoliban. Ez a létesítmény az első nyitott központ Líbiában, amely a fogvatartók központokból veszi át a migránsokat. Tisztelt képviselők, ennek ellenére azonban nagyon sok kihívásunk van még a teljes, az összes földközi tengeri útvonalon, és ezek a kihívások nagyon eltérnek egymástól. Az Európai Tanács tavaly júniusi következtetései egyértelmű iránymutatást adott a prioritást élvező tevékenységek tekintetében az egyes útvonalakon. Ezen kívül pedig a meglévő politikák végrehajtására kell összpontosítani a földközi tengeri rédiók középső és keleti útvonalai tekintetében. A középső térségben a görög, török, szárazföldi határa érkező jelentős számú migráns eh, azt mutatja, hogy még mindig nagy figyelmet kell fordítanunk erre a térségre. A Törökországgal való együttműködés illetve nyugat-balkáni partnereinkkel való együttműködés továbbra is alapvető fontosságú. A szomszédos földközi tengeri országokkal folytatandó együttműködésünket kiegészítette az Afrikában távolabb található országokkal való együttműködés. A regionális párbeszéd, a kartuni folyamat, például a valettai intézkedési terv, nagyon hasznos keretrendszer biztosítanak az elmélyült együttműködésre afrikai partnereinkkel. Ezeket pedig különböző megszilárdított finanszírozási eszközök támogatják meg, mint például az Európai Unió Afrika alapja, amelynek keretében több mint 4 milliárd eurót lehet mozgósítani a legfontosabb afrikai migrációs útvonalakra vonatkozóan. Ezen kívül pedig új együttműködési kezdeményezések és folyamatban vannak, mint például az EU Afrikai Unió egy, miniszteri együttműködése, amely a régiók közötti együttműködést eh, kívánja megerősíteni, és egy rendszeres fórumot biztosít az afrikai partnereinkkel folytatandó párbeszédhez. Elnök asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Európai Unió menekültügyi szabályainak reformja tekintetében az Európai Tanács nagyon komoly munkát folytatott az egymást követő tárgyalások során, és a gyümölcsöző tárgyalásokra került sor a tanács és az Európai Parlament között, amelynek eredménye pedig jelentős eredmény volt. Excuse me, madam. Colleagues. Asszonyom, eh, elnézést kérek. Tisztelt kollégák, kérem, elnézést asszonyom, képviselő asszony nem kapott szót szakítja félbe az elnök szólott. A román elnökség pedig készen áll arra, hogy folytassa ezeket az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy előrelépéseket éljen el, ahol csak lehet. Más fontos jogalkotási fájlokon, mint például a Schengeni határkódex, a vízumkódex, a bevándorlási összekötő tisztségviselők szabályozása, és az elnökség pedig megkívánja valósítani, lekívánja zárni a folyamatban lévő trilógusokat a parlamenten még a választások előtt. Az Európai Uniós eh, parti őrséggel kapcsolatos szabályozásokat illetően mindkét társ jogalkotó igyekszik intézményközi tárgyalásokat folytatni. Azonban nagyon komoly pontokon jelentős véleménykülönbség van a tagállamok között a menekültügyi reform tekintetében, különösen a Dublini rendeleteket illetően. Ugyanakkor valamennyi tagállam egyetért annak fontosságával, hogy a megfelelő egyensúlyt megtalálja a felelősségvállalás és a szolidaritás között. Ez eddig még lehetetlennek bizonyult, hogy kompromisszumra jussunk ennek az egyensúlynak a konkrét elemeit illetően. Elhangzott az az érvelés, hogy a tagállamok felelősségének fokozását kompenzálni kell egy olyan előrelátható rendszerrel, amely képes a határon lévő tagállamok számára e, olyan lehetőségeket biztosítani, amely enyhíti a rájuk, e, rájuk nehezedő terhet. A szolidaritást pedig különböző módokon ki lehet fejezni. A helyzet komplexitását az is mutatja, hogy az érkezések számának jelentős csökkenése ellenére még mindig rengetegen nyújtanak be menedékjogi kérelmet és nem csupán a határon lévő tagállamok esetében. Ez pedig azt mutatja, hogy nagyon komoly másodlagos mozgások vannak az Európai Unión belül, amelyel foglalkoznunk kell, hogyha strukturális megoldást akarunk találni. Nagyon köszönöm a figyelmét. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, azt mondjam, kedves kollégák, kérem, hogy mutassanak tiszteletet a felszólalókkal szemben. Később majd adja a, megadom a szót önnek, nálam van a mikrofon. És most meghallgatjuk Avramopoulos biztos urat. Ez egy nagyon nehéz téma, fontos, erős vitát szeretnénk erről a témáról, biztos úr. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, úgy érzem, hogy újra és újra ugyanarról a témáról tárgyalunk ugyanolyan körülmények között. Ugyanakkor a kontextus változott. Az illegális migránsok száma jelentősen csökkent, bizonyos politikai reakciók sajnos nem változtak. És újra itt vagyunk. Először is szeretném megállapítani, hogy úgy tűnik megoldást találtunk, ami lehetővé teszi, hogy Máltán kikössön az összes olyan hajó, ami menti a migránsokat. De azért ne csapjuk be magunkat, 49 emberről van szó, 49 ember kim van a hajón, kim volt a hajón körülbelül három hétig, hát ez azért nem méltó az európai ideákhoz és még szégyenletesebb, hogyha arra gondolunk, hogy karácsonyi időszakban történt mindez. Az Európai Unió a humanitárius értékek, a szolidaritás térsége, és szeretnénk megfelelni ezeknek az értékeknek. Hogyha az emberi értékek és a szolidaritás nincs tiszteletben tartva, akkor nem is beszélhetünk Európáról. A bizottságnál sok erőfeszítést teszünk azért, hogy koordináljuk a relokációt, és hogy a hajók kikötését lehetővé tegyük. Én magam is éjjel-nappal közvetlen kapcsolatban voltam egy sor miniszterrel. Továbbá nyilvánosan felhívtam az összes tagállamot, hogy bizonyítsák jobban a szolidaritásukat. Ezt az üzenetet mindig is ismételni fogom. Nem tehetjük meg azt, hogy tárgyalási alapként kezeljük, alkú alapnak kezeljük ezeket az embereket, ezeknek az embereknek az életét. A legkisebb államunk, Málta, bizonyította a szolidaritását, és hamarosan el fogok látogatni Máltára. Szeretnék köszönetet mondani minden tagállamnak, amely befogad menekülteket Németország, Franciaország, Portugália, Luxemburg, Hollandia, Románia, Szlovénia, Írország és Olaszország, akik befogadnak migránsokat erről a hajóról. Ezek az országok bizonyították az európai szolidaritást a lehető legkonkrétabb módon. De az Európai Unió egyszerűen nem eh, léphet tovább úgy, hogy egy szervezetlen adhok megoldásokra alapuljonnak ezek a megoldások a migránsokkal kapcsolatban. Tegnap konstruktív vitát folytattam Conte miniszterelnökkel Olaszországban, és Salvini belügyminiszterrel is. Mindennyian vállaljuk azt, hogy fölállítunk egy valós európai szolidaritási mechanizmust, mert nem csak az európai nem csak, hogy egy európai megközelítése van szükségünk ahhoz, hogy kezeljük ezt a kihívást. A mai kihívás és a mai helyzet is ezt bizonyítja az illegális beérkezések száma sehol nincs jelenleg a két-három évvel ezelőttihez képest, és 80%-kal alacsonyabb, mint a tavalyi évben volt. És ugyanakkor a politikai ellenállás úgy tűnik, hogy még erősebb. Szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy nyissa fel a szemét. Nincs most már migrációs vagy menekült válság, bár néhányan ezt próbálják hangsúlyozni és miközben határozottan próbáljuk megoldani ezt a kérdést, és ugyanakkor néhány migráns, néhány menekült továbbra is fog érkezni, akkor is, hogyha ma alacsonyabbak ezek a számok. Itt nem egy olyan dologról van szó, amit ne tudnánk kezelni, viszont kezelhetetlenné válik, hogyha az országoknak egyedül kell fellépniük. Pontosan ezért szükségünk van előrelátható, fenntartható mechanizmusokra. Rendkívül fontos Európa számára, hogy erkölcsi és emberi értékeit fenntartsa, tiszteletben tartsa, egy erős, fenntartható, jövőbeni, tisztességes menekült rendszert kell, hogy kialakítsunk. Ez a közös menekültügyi reformunknak a lényege. Míg odáig eljutunk, addig a bizottság készen áll arra, hogy együtt dolgozzon a tagállamokkal ideiglenes megoldások kidolgozására. Ezek az ideiglenes megoldások lehetővé teszik, hogy szolidárisan lépjünk föl a legkitettebb EU országokkal szemben. Ugyanakkor egy közös tényezőt tudunk felállítani. Az új Dublini rendelet hatályba lépéséig ezeket a mechanizmusokat kell, hogy használjuk. Decemberben is elmondtam ezt, és addig fogom ismételni, amíg nem leszünk sikeresek. Itt az idő, hogy véglegesítsük az Európai Unió menekültügyi szabályainak frissítését. Itt az idő, hogy a kormányok vállalják a felelősségüket a tanácsban, és ne a bizottságot hibáztassák. Számítok a parlament további támogatására. És mielőtt lezárom a felszólalásomat, szeretném elmondani, hogy hálás vagyok a parlamentnek, mert itt a négy év alatt támogatást biztosítottak a számunkra. Az önök támogatásának és vállalásainak köszönhetően tudtunk sokat teljesíteni. Sajnos nincs túl sok időnk, már csak három hónap van előttünk, vállaljuk és végezzük el a feladatainkat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, biztos úr. Tisztelt kollégák, még, miadom, még mielőtt megadom a szót a frakcióknak, az első fordulóban nem fogunk kék kártyákat elfogadni, ugyanis elég kevés az idő, és a végén, a vita végén még sokan szeretnének hozzászólni. Úgyhogy először most Riaz Demira úrnak adom meg a szót két percben a néppárt részéről. Elnök asszony, Noha a földközi tengeren a válság arra hívta fel a figyelmet, hogy a lépésekre van szükség, ugyanakkor a strukturális hiányosságokra is felhívta a figyelmet az Európai Unió migrációs politikájában. A 2016-os évben az Európai Bizottság meg akarta reformálni a menekültügyi rendszert. Ma a öt joganyag esetében van megállapodás, de a közösségi intézmények nem tanúsítanak elő határozottságot és szolidaritást a javaslatokban szereplő intézkedések önmagukban is előrelépést jelentenek a migráció kezelése szempontjából. Az Eurodac, az Európai Menekültügyi Rendszer, vagy egy közös áthelyezési rendszer akkor tud előrelépni, hogyha politikai megállapodás születik, de szükség van arra, hogy tovább dolgozzunk a Dublini rendszer reformján ugyanis azok után, hogy a bizottság előterjesztette a javaslatát. A tagállamok továbbra is különböző álláspontokra helyezkedtek, és ez megakadályozta azt, hogy a parlamenter megállapodás szülessen. Lehetséges most kezelni ezt a rendszert, a migrációs válságot, az afrikai szükséghelyzeti alapot, illetve a külső beruházások kérdését. A hét jogalkotási anyag mellett a költségvetés növelését is kilátásba helyeztük, ez 10 milliárd euróra rúghat, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy aláírtuk az ensz a globális migrációs paktumot. Ugyanakkor szükség van szolidaritásra és arra, hogy jobban kezeljük ezt a problémát, hogy elkerüljük azt, hogy azok az emberek, akik a terror vagy az változás okozta problémák elől menekülnek, meghalljanak a tengereken, vagy embercsempészek karmai közé kerüljenek határozott kompromisszumra, elkötelezettségre, európai szolidaritásra van szükség, a nemzeti egoizmusok, illetve a rövidlátó politikákkal szemben ez egy jó megoldás lenne. Ennyi lett volna részemről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig eh, Fajon képviselőnek adom meg a szót a szocialisták részéről másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A menekültügyi politikánk töredezett, és ez dehumanizálja azon embereket, akik válságövezetekből menekülnek Európa felé. Ennek legutóbbi példája egy tragikus történet, amelyet ön is említett. 49 ember rakett 19 napon keresztül a földközi tengeren egy hajón, és a tagállamok közül senki sem akarta azt megengedni, hogy ez a hajó a felség vizébe evezzen meg se tudták közelíteni a partokat, hogy elkerüljék a nyílt tengeri viharokat. Ennek ellenére méltatom olyan országok döntését, mint hazám Szlovénia, amely úgy döntött, hogy befogadja a menekülteket és megsegíti őket. Minden egyes tragédia, ilyen tragédia azt jelzi, hogy egy közös megközelítésre és válaszra van szükségünk, de tisztelt kollégák, mikor, mikor születik meg egy ilyen közös megközelítés? Meg kell reformálnunk a menekültügyi rendszert, úgy, hogy ez túllépjen egyes tagállamok nemzeti érdekein. Egy olyan menekültügyi rendszerre van szükségünk, amely kiállja az idő próbáját. Ha egy ilyen reformot két éve elfogadtunk a parlamentben, és egyetértek a biztos úrral, abban a tekintetben, hogy a felelősség most a tanácsot illeti meg nem tudom, hogy hány hasonló tragédiára van szükségünk, még mielőtt cselekszünk. Bátrak kell legyünk, bátran kell cselekednünk, és hülyek kell maradnunk az európai érdekekhez, értékekhez, mert csak így tudunk majd egy közös választ adni. Köszönöm szépen, másfél percben most az ECR frakció nevében Stevens képviselő kap szót. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Önmagunkat ismételgetjük Utalhatnék arra, amit Ferhofstadt úr mondott nyáron a plenárison, itt a liberálisok nevében, amikor azt hangsúlyozta, hogy meg kell reformálni az európai menekültügyi jogszabályokat. Ő annak idején bírálta a tanácsot azért, mert vonakodott a dosszié előmozdítása kapcsán. Ugyanakkor az afrikai tranzit országokban is azt kérték, hogy ott lehessen beutazás engedélyt kapni Európába. Ez gyakorlatilag egy hívó hatást jelent. Európában kb. 60 millióan menekülnek, Európa azonban nem tud mindenkit befogadni. Éppen ezért szükség van egy felső határra, hány migránst tudunk befogadni. Ugyanakkor, amíg az Európai Parlament, ahogyan azt Ferhofstadt kollega is tette, nyílt határok mellett támogatja ezt a migrációs politikát. Az erőfeszítéseink a tanács vonakodása miatt kudarcot fognak vallani. Az Európai Parlament olyan javaslatokat támogat, amelyek nem kivitelezhetőek és értelmetlenek, mint például a légi folyosót Európa és Afrika között, és aztán csodálkozik, hogyha ez a tagállamok ellenállásán megbukik. Gyak, hamarosan vége lesz a ciklusnak, és nagyon sok dossziét még blokkolnak. Realisztikusak kell lennünk. Ezt a korlátlan menekültügyi hullámot korlátoznunk kell, és a tagállamok külső határait kell ellenőriznünk. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE nevében Wikström asszony kap szót két és fél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Másfél évvel ezelőtt ez az Európai Parlament kétharmados többséggel jóvá hagyott egy pragmatikus reformot a Dublini rendeletet illetően. Igen nehéz munka volt, ezzel kell mondanom. Sikerült öt frakciót egymás mellé állítani egy olyan szövegben, amely egy valódi európai kompromisszumot eredményezett. Egy olyan javaslatot szavaztunk meg, amely biztosítja a szolidaritást a tagállamok között, ahol minden tagállam pozitív szerepet játszhat abban, hogy a jelenlegi rendszer hibáit orvosolja feljavítottuk a bizottság javaslatát, azonnali regisztrációt biztosítottunk, és biztonsági átvilágítást a kérelmezők esetében, és egyértelmű, észszerű egyensúlyt biztosítottunk a szolidaritás és a felelősségvállalás között. A szövegünk arra ösztönzi a kérelmezőket, hogy együttműködjenek a hatóságokkal, ahelyett, hogy elrejtőzzenek előlük, és embercsempészekre bízzák életüket. Azok, akiknek védelemre van szükségük, és a partjainkra érkeznek, valóban megkapják ezeket a véd, ezt a védelmet és azok, akik a kritériumokat nem teljesítik, őket küldjék vissza. Elvégeztük a házi feladatunkat itt a parlamentben, de mit tettek a tagállamok? A tagállamok egyre mélyebbre és mélyebbre ásták magukat a lövészárkokba, gyakorlatilag minden tagállam saját maga, magáért aggódik, és senki nem akart kompromisszumra jutni. Avramopoulos biztos idézném, nyissuk fel a szemünket, és még így is vannak olyanok, akik eljutnak a partjainkra, de ezért teljes felelősséget kell vállalnunk, és közösen kell megoldanunk a helyzetet. A tagállamok esetében kimondható, hogy azok, akik a partjainkra érkeznek, heteket kell válniuk teljes kétségbeesésben és úgy tűnik, hogy a tagállamok minden egyes kudarcával a lécet egyre lejjebb és lejjebb tesszük az ítélet napja el fog érkezni, és akkor fel kell tennünk, felteszik majd nekünk a kérdést a jövőbeli generációk, hogy miért engedtétek ezt megtörténni, senki nem tud erre választ adni, de azt tudjuk, hogy sikerült olyan rendszereket összeállítani, sikerült óriási, bonyolult rendszereket felállítanunk szinte minden területen, kivéve az emberi jogokat. Eljött a nap, hogy teljesítsünk. Thank you. And now on Köszönöm szépen, most pedig a zöldek nevében két perce Michel Lambert kap szót. La nuit tout est... Az éjszaka sötét van, nagyon féltem, de mégis egy hajóba be kellett, hogy üljem. Nagyon sok ember volt ott, és hallottam, hogy kiabáltak, sírtak az emberek, azt hittem már meghaltam. Kedves kollégák, ez egy tanú bizonsága egy megmentett menekültnek, migránsnak. Európában egyszerűen el akarnak jutni ezek az embernek. 2014 óta több mint 18 ezer emberről van szó, és meg, ki kell, hogy vegyük a megfelelő részünket ebből, ennek a problémának a megoldásából a felelősségünket vállalni kell, hiszen a migráció okában is részben felelősek vagyunk. Ezen túl az Európai Unió mindig a világbajnoknak mondja magát az emberi jogok területén, és ugyanakkor a szudáni vagy az eritreai legnagyobb elnyomó rendszerek, vagy a libiai rendszernek a nagy támogatója. Európai Uniós pénzzel finanszírozzuk ezekben az országokban a fegyveres erőket. Persze ezeket most átnevezzük, és parti őrségnek, vagy biztonsági őrségnek nevezzük ezeket. Mindenképpen meg akarjuk akadályozni azt, hogy Európában menekültjogi kéredelmet nyújtsanak be. Az osztrák miniszter júliusban, belügyminiszter júliusban így nyilatkozott. Ezek a szavak, amiket ezek az emberek hangsúlyoznak, ezek szélső jobb gondolatokból származnak. Csúcsüléseken, ahogy a miniszterasszony is ezt megtette, a migrációs és menekült politika sikerét mindig az érkezések csökkenésében látják. Ez az elnyomó politika, ez halálos eredményekhez vezet, és nem felel meg az emberi méltóságnak. Fölmerül a kockázat, hogy súlyosbodik a helyzet. Belgium, Olaszország, Magyarország, Franciaország kormánya most már bűnözőknek nevezik ezeket a migránsokat. Több mint egy évvel ezelőtt Egyszerű formulákat használtunk itt a parlamentben, és Wikström asszony vezetésében nagy többséggel elfogadtunk egy radikális pozíciót, és a populizmus ellen léptünk fel. Megvolt a bátorságunk arra, hogy kilépjünk a nemzeti ö, helyzetekből és a nemzeti érdekekből. Többet lehet és többet kell, hogy tegyünk, Viszont ha nem, akar, ha nem akarunk lemondani az értékeinkről, akkor ez a plusz és ez a jobb, ez most um, kell megtennünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében egy percre Ernst asszony kap szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a beszédét, de mégis a tanács ma miről akar velünk beszélni? Ezt a kérdést teszem fel önhöz arról a 40 ezer emberről, akik meghaltak az Európai Unió külső határainál, vagy arról a 18 ezer emberről? Az eltűnt gyermekekről talán, akik ezreivel az Európába vezető bizonytalan utakon eltűnnek? vagy esetleg a líbiai börtönökben megerőszakolt nőkről akarnak beszélni? Van kedve arról, hogy erről beszéljünk? Ezt kérdezzük meg a tanácstól, mert ez izgalmas lenne. Önök másfél éve progresszív javaslatokat akadályoznak, blokkolnak, olyanokat, amelyeket a parlament kétharmados többséggel megfogadott. És nem csak Dublinről beszélek, hanem a befogadási irányelvről. Önök ezt blokkolják, akadályozzák, egy haladó szellemű menekültügyi politikát blokkolnak, ezért önök is felelősek azon halálesetekért, amelyek a külső határokon bekövetkeznek. Ez szégyenletes a tanácsra nézve, és az igazság az, hogy így nem beszéltünk az emberi jogokról. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig az EPPD nevéből, nevében másfél percben Ferrer asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Több éves munkát követően a közös európai menekültjogi politika még mindig nem sikeres, hiszen a nemzeti érdekeket képviselik a kormányok, nem vállalják a felelősség rájuk eső részét, a menekült és migráns politikában a szolidaritást nem bizonyítják, nem mutatják. Egyébként ezt a szerződés 80. cikke előírja. Az EPRS tanulmánya szerint mindennek nem csak az alapjogokra van hatása, hanem anyagi költsége is van. Éves szinten ez körülbelül 49 milliárd euró. Ez az összeg egyébként tartalmazza azt a nem hatékony rendszert is, ami a Dublini rendszerrel kapcsolatos, és a visszaküldések költsége is benne van. Nincsenek legális migráns utak, és emiatt még mindig ezek az emberek az emberkereskedők kezébe kerülnek, hiszen háborúk elől, üldöztetés elől menekülnek ez a negatív kép, és ezért most már a tagállamoknak teljesíteniük kell, koherenciát kell bizonyítaniuk, nem csak a szerződésekkel, nem csak szolidaritást, az együttműködést kell biztosítsák, hanem koherenciát kell bizonyítaniuk azzal is, hogy befejezik ezt a neokolonialista politikai célok kitűzését, és befejezik azt, hogy destabilizálják az afrikai kontinenst egyet kell, hogy érjünk, értjünk Conte miniszterelnökkel, olasz miniszterelnökkel, amikor azt mondja, hogy az európai projekt szempontjából továbbra is az egyes országoknak kell megpróbálniuk, megoldaniuk ezeket a helyzeteket sürgőségi módon, akkor talán össze fog omlani a teljes európai épület. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy percben de Graf úr kap szót az ENF nevében. De Raad en de Commissie prijzen Elnök asszony, a tanács és a bizottság dicsérik magukat, mert csökken a migráció. Ez bizonyosan a Törökországgal és Libiával kötött megállapodásoknak az eredménye, hiszen az adófizetők pénzét adtuk át ennek a két országnak. A emberkereskedők kezére hajtjuk így a ö, anyagi lehetőségeket, és Matteo Salvini politikája is ezt szolgálja és Merkel asszony politikáját is meg kell, hogy említsem. A múlt héten elismerték, hogy Törökország nem teljesíti a megalapodásban vállalatokat. Továbbra is pénzt adunk olyan afrikai kormányoknak, amelyek korruptak, és nem oldjuk meg a problémát, nem küldjük el a migránsokat. A határokat le kell zárni, nem csak az Európai Uniós határokat, hanem a tagállami határokat is, és akkor így el lehet kerülni azt, hogy az uniós migránsok mindannyian Németországban és Hollandiában kössenek ki. Egyértelmű, hogy a libiai partokból érkező hajókat nem szabad befogadni, és lehetőséget kell adni a kormányoknak arra, hogy a saját politikájukat kövessék. A szuverén államoknak kell itt erőfeszítést tenniük, hiszen számukra fontos, hogy megvédjék a saját állampolgáraikat. Tanácsban és a bizottságban föl kéne adni azt, hogy itt mással foglalkoznak, támogassák Olaszországot, Magyarországot és a többi országot, hogy megmentsük Európát. Gideos. Független képviselő következnek, Déos úr. Európai Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και γνώριζε ότι τα κράτη εισόδου... Köszönöm szépen. Az Európai Unió jól tudta, hogy Spanyolország, Görögország, Olaszország polgárai eh, nem volt meg a megfelelő kapacitások ahhoz, hogy az emberek olyan hosszú idő, tar, ideig tartózkodjanak eh, az országban. Görögország esete hasonló, ahol több tízezer menedékkérő, illetve migráns található az országban, Görögországban például elképesztően szörnyű körülmények között élnek. Az Európai Unió pedig megpróbál meggyőzni minket arról, hogy a megoldás az, hogy megreformáljuk a menedék jogot a menekült ügyet és a Dublini egyezményeket. Azonban ezek a reformok nem lesznek sikeresek, és ennek az oka nagyon egyszerű. Ahogyan jelenleg alakulnak a dolgok, senki, egyetlen tagállam sem fogja ezeket a szabályokat alkalmazni. Ez csak írott malaszt marad. Akkor hogy a menedék jogi kérelmet ki fogja végrehajtani a belépő, belépés szerinti tagállam, de a másodlagos mozgásokat hogyan tudjuk kontrollálni. Tehát elsősorban megint csak Görögország lesz az, ahol ezek az illegális migránsok örökre ott maradnak. Úgyhogy az Európai Unió ne legyen továbbá hipokrita, és hagyja, hogy a tagállamok megvédjék határaikat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. szépen. Most meghallgatjuk a képviselőket másfél percben. Fozenberg eh, Virioni képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, tudjuk, hogy eh, a migrációs eh, probléma egy nehézséget jelent Európa számára, ki kell mondanunk az igazságot. Az Európai Bizottság már komoly erőfeszítéseket tett, és mi a parlament is meghoztunk már fontos döntéseket, de az a tény, hogy pont a Dublini rendelettel kapcsolatban a tanács még mindig nem talált megoldást. Ugye a helyzet az, hogy a tanács a tagállamokra hárítja a felelősséget. A következő választások során be kell bizonyítanunk azt, hogy a szolidaritás mennyire fontos, tehát egy méltányos tehermegosztásra van szükség a tagállamok között. Az a tény, hogy nem vagyunk hatékonyak, nem tudjuk hatékonyan kezelni ezt a problémát, a parlament és a bizottság nem felelős, de ennek ellenére ez a populistáknak kedvez, és most be kell bizonyítanunk, meg kell mutatnunk azt, hogy az Európai Unió a demokrácia képes a populizmuson túllépni. Én Görögországból származom, és tudják, hogy Görögország földrajzi fekvése miatt elsődlegesen érintett ebben a problémában. 2015-ben komoly volt a migrációs hullám, azóta jelentősen javult a helyzet, de továbbra is problémás, és az igazság az, hogy hazám kormányon számára problémát jelent a migránsok felvétele, de mi vagyunk az első ország, amely szolidaritást tanúsított. Ez a szolidaritás az, amelyet fenn kell tartanunk a következő választások során is. Köszönöm szépen! Szeretném bejelenteni, hogy mivel kevés az időnk, nem tudunk kék kártyás hozzászólásokat meghallgatni. Karver úrtól elnézést kérek ezért. Most Valenciano asszony következik másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is a román elnökséghez intézem szavaimat, és azt szeretném elmondani önöknek, hogy az önök kezében az utolsó lehetőség, hogy megvilágítsák, orvosolják ezt a komoly problémát. Nagyon nehéz, hogy az osztrák elnökségnél alul teljesítsenek, úgyhogy ez most egy komoly esélyt jelent. Nagyon frusztrál, hogy ismét a parlamentben kell beszélnünk erről a témáról, ezért van végül is a parlament, de az európai állampolgároknak tudniuk kell, hogy ez a parlament elvégezte a házi feladatát. Nekünk van egy úti tervünk, amely mentén megoldhatjuk az Afrikában és földközi tengeren jelentkező migrációs problémát. Van egy receptünk arra, hogy hogyan lehetne megreformálni a Dublini rendszert, hogy az hatékony és humánus legyen. A kormányok, nagyon sok tagállami kormány az, amely akadályozza ezt a megoldást. Nagyon fontos, hogy ezt az állampolgárok tudomására húzzuk, mert általában az Unió egészéről beszélünk, de itt nem erről van szó. A parlament elvégezte a feladatát, a bizottság is messze ezt megtette, a tanács az, amely akadályozza a megoldást a földközi tenger problémájáról úgy beszélünk, mintha egy humanitárius dráma lenne, de úgy kezeljük ennek ellenére, mintha egy pusztán technikai problémáról volna szó. 49 ember a téli viharok között sodródik, azért, mert egyetlen kikötőben sem vagyunk képesek befogadni őket. És ez azért történik meg, mert az Európai Unió kormányai eh, blokkolnak egy eh, közös migrációs és menekültügyi politikát. Ezt tudniuk kell az állampolgároknak, hogy a kormányaikhoz eh, forduljanak, mert hangsúlyozom, ez a parlament amelyben egyébként különböző, 27 különböző nemzetiségű képviselők vannak. Mi elértük azt, hogy megszavazzunk egy nagyon fontos megállapodást, amely, egy, amely megoldást jelenthet a migránsokat sújtó problémára. Tehát mi elvégeztük a feladatunkat, most önökön a sor a tanácson. Just mindful of the time constraints, please. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy nagyon kevés az időn, kérem tartsák be a felszólalási időt, most pedig egy percben Halaho asszony, úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, sok évnyi vita és munka után még mindig nem kerültünk közelebb a migrációs válság megoldásához. Ennek oka pedig az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament megközelítése távol áll a valóságtól. A baloldal és a centrum azt mondja, hogy megoldásokra van szükségünk, az európai polgárok megoldásokat követelnek tőlünk, de nem ilyet, ez igaz. A közös európai menekültügyi rendszer a szolidaritáson, a menedzsmenten, a teher megosztásán alapul. Azonban a legtöbb európai nem ezt akarja, nem csak azt, hogy menedzseljék a bevándorlás, hanem hogy kevesebb legyen a bevándorlás. Ugyanis a tömeges, harmadik világból érkező bevándorlás káros minden társadalom számára. A bevándorlás erőforrás csökkentése kell legyen a sarokköve valamennyi európai megoldásnak. Ezt több tagállam már átlátja és azt remélem, hogy a következő Európai Parlamentnek lesz akarata arra, hogy az európaiak akaratát teljesítse. Köszönöm. Most pedig két percben Intfeld asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Mit mondanánk akkor, ha 2000 ember meghalna, amikor megpróbálja, megpróbál Trump úr határfalán átjutni. Azt mondanánk, hogy borzasztóan megsértették az emberi jogokat. És mégis itt az elnökséget azt halljuk azt mondani, hogy ó, a helyzet csodálatos, nagyon jól javult, minden, a számok csökkentek, de hát elnök asszony, Tavaly több mint 2000 ember halt meg akkor, amikor megpróbált átjutni a földközi tengeren. És tudják mit? Kritikusak vagyunk, és joggal egyébként kritikusak vagyunk a Trump elnök falával kapcsolatban, de az európai erőd önök az Európai Tanács építik meg az európai erődöt, az európai falakat, csak úgy tűnik, hogy ott van a kettő között a földközi tenger és a tanács az európai erődöt populista célokra használja, politikai vitára, és a Trumphoz hasonlóan önök is milliárdokat költenek az európai erődre, ahelyett, hogy elfogadnák azt a csomagot, amelyet egyébként a parlament nagy része elfogadott. Nem csak az Európai Parlament és a bizottság, hanem a helyi hatóságok, a Gdanszki polgármester, akit halára késeltek, ő maga is több ezer migránst fogadott be városába. Tanuljanak tőle, fogadják el a példáját a civil szervezetektől, azon eh, templomoktól, akik, illetve egyházaktól, akik eh, maguk is támogatják a humánus menekültügyi politikát. Hagyják a játszmát, és szeretném eh, méltatni a biztos urat, hogy olyan elkötelezetten felszólalt, és olyan keményen felszólalt. Még egy apró kérésem lenne önhöz, hogy ne terjesszen be új javaslatokat, mint például a visszatérés irányelv átdolgozása szükségtelen, és csak a tanács ostoba politikai játszmáinak része. Tegyek, tegyék azt, amit az európai polgárok önöktől várnak, fogadják el a menekültügyi csomagot. Igen, megtehetjük ezt, Németország ezt bizonyította, tegyék a dolgokat. Thank you for one... Köszönöm. Lambert asszony, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. A számokkal kapcsolattal szeretne egy megjegyzésem. 65 millió ez a szám elhangzott, ennyi ember kellett, hogy elhagyja lakóhelyét, akár a származási országát is. Látjuk, hogy növekszik a menekültek száma. Azt is fel kell, hogy ismerjük, hogy ez a konfliktusok, az üldöztetés, miatt van, és a klímaváltozás miatt is sokan el kell, hogy hagyják a lakóhelyüket. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unióban mindenkinek fontos az, hogy a klímaváltozást kezeljük, és ugyanakkor kevésbé aggódnak a emberek nagy száma miatt, akik el kell, hogy hagyják a lakóhelyüket. Egy sor EU politika foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ugyanakkor egyre inkább a migrációt a kontrollált migrációt helyezzük a középpontba, és nem pedig a szegénység felszámolását. Nem tudom, hogy megfelelő az egyensúly, amikor nem foglalkozunk az emberi jogi visszaélésekkel Törökországban, Líbiával, az EU valóban eleget tesz -e a letelepedés témájában, és a Dublin és a másodlagos mozgások tekintetében eleget teszünk azért, hogy az alapokokat számoljuk fel, ahol ugye a tagállamok nem teljesítenek a menekült politikában megfelelően, például a családegyesítés témájában. Meg kell, hogy nézzük, hogy mi mit csináljuk, mit csinálunk, és hogy mit tehetnénk jobban. Spinelli asszony, egy perce van. Mindig azt mondjuk, hogy az unió alapját a jogok te jelentik. Ez nem igaz. A migráció témájában nem vagyunk unió, és megszegjük az európai és a nemzetközi jogot azok a rendeletek, amelyekhez köti magát a tanács, ezek csak a biztonságot szolgálják, határőrség, visszaküldés, externalizálása a jogi kérdéseknek. A szolidaritás témájával senki nem foglalkozik. Másfél év telt el, és a tanács még mindig nem ad javaslatot a Dublin 4 kapcsolatban ellenjavaslatot. A többi dosszié pedig a visszaküldés, és az egyéb témákban áll a tanácsban. Ennek az eredménye, hogy a viták folynak a tagállamokban, bűnözőnek tekintik azokat, akik megmentik a menekülteket vagy a migránsokat, és a Dublin 3-mal foglalkozunk. Libiai lágerekbe jutatjuk a migránsokat, elnök asszony, ezek haláltáborok. A tanács hibás, mert nem teljesíti a feladatát, és a bíróságnak kell ezzel foglalkoznia. Igaza van Avramopolis biztosnak, itt az idő. Köszönöm. Mr. Gill. Gill képviselő, két percben. Köszönöm. Lamberts úr az, arról beszélt, hogy az emberek különböző hajókra szállnak azért, hogy a líbiai pokoltól elmeneküljenek. Ha Lamberts úr itt van, de látom, hogy már nincs itt. Lamberts úr ide tartoznak, utalt ön azon migránsokra is, akik Franciaországból próbálnak átjutni a csatornán Angliába. Mégis mi elől menekülnek? Mi az a líbiai pokol, amely elől Franciaországból menekülnek? Ők nem menedékkérők, ugye? Ezek migránsok. És a probléma az, hogy ezt a problémát megkerüljük, meg akarjuk reformálni a menekültügyi rendszert, de az igazság az, hogy amíg a migrációs politikával foglalkozunk, igazából nem tudunk a menedékügyjel, a menedékjoggal foglalkozni. Egy nagyon, szigor, nagyon szigorúan kell eldöntenünk azt, hogy egészen pontosan hányan jöjjenek Európába, hogy a helyi hatóságok biztosítani tudják a lakhatást ezen személyek számára, kellő munkahelyeket tudjanak biztosítani, az oktatást, az orvosi ellátást, legyenek, legyen kellő számban tanár az iskolákban, ugyanis ez most mind nem történik meg, az történik, hogy olyan országok, mint Németország, amelyek megnyitották határaikat, ráébredtek, hogy nem tudnak megbirkózni ennyi emberrel, és most más országokba kényszerülnek ezen személyek, mint Magyarországra vagy Lengyelországba, olyan országokba, ahol nem akarják őket, mert nincs ott a megfelelő infrastruktúra. Tehát egészen addig, amíg nem tudjuk ezt megoldani, és a kormányzás is arról szól, hogy igazgassuk a határainkat, amíg nem tudjuk tisztázni azt, hogy hány ember jöjjön rendezett körülmények között Európába, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy azok, akik valóban rászorulnak a menedékjogra, őket nem ignoráljuk, vagy nem fásulnak el a migrációs problémával szemben a tagállamokban élő emberek, és hátat fordítanak azoknak, akik tényleg rászorulnak a menedékjogra. Rendezni kell a dolgainkat, ez azt jelenti, hogy javítanunk kell a helyzeten. Ezt most nem tesszük meg, hanem egész egyszerűen tologatjuk innen-onnan a problémát. Köszönöm. Borgéci óra, egy perce van európai erőt helyett inkább egy erős Olaszországról beszélnék, hiszen ott Salvini miniszter úr valójában elég bátor volt ahhoz, hogy alkalmazza a populista receptet. Meg kell állítani a hajókat, meg kell állítani az emberkereskedők tevékenységét. Ez a szégyen, hogy és Európa erre lehetőséget adott. Avramopolis biztos úr elfelejtette azt elmondani nekünk, hogy 670 migránsot kell áthelyezni, ezt vállalta Európa. Rómából úgy jött vissza, hogy nem adott semmilyen garanciát az olasz kormánynak, amit az olasz kormány kért. A nagyon sok európai kormány képviselője is szolidáris, mint Avramopoulos biztos is. De nézzük meg a konkrét szolidaritást. Avramopoulos biztos úrnak adják meg az országuk nevét, kérdezzék meg, hogy hány áthelyezendő migráns van most Olaszországban, és amit az Európai Unió vállalt, hogy át fog helyezni, és nem tette meg. Egyébként mindenki csak képmutató. Olaszországnak már tele van a bugyra ezzel. Eredményeket szeretne látni, a hibás politikák negatív eredményét már látjuk. Meg kell állítani a hajókat azért, hogy leállítsuk az emberkereskedőket. Meg kell állítani a hajókat, és akkor utána nézzük meg a szabályokat. Az elnök megszakítja a felszólalót. Az olasz kormány nyomás alatt van, de az olasz kormány teljesít. Kollégák, ez az egyik oka annak, amiért a kecsdiát nem tudjuk biztosítani, mert mindenki visszaél a hozzászólási idejével, ezért arra kérném önöket, hogy ha lehet, akkor ezt tartsák tiszteletben. Most pedig egy percben Wolf képviselő kap szót, aki biztos példát mutat. Köszönöm, elnök asszony, mindig erre törekszem. Az Európai Uniónak nincs egy olyan szakpolitikája, amelyel kezelni a migrációs problémát, az Európai Unió a kereskedelmi hajókat a földközi tengeren taxiszolgálattá alakította. Embercsempészet folyik, az Európai Unió ebben részt vesz bűnös pénzekkel, hogy az összes menekültügyi kérelmet az EU-n kívüli országokban kellene kezelni, mert ezzel véget vethetnénk ennek a halálos emberkereskedelemnek. Ugyanakkor emberkereskedelem és halál ennek a politikának az eredménye, ösztönözzük a fekete piacokat, a kényszermunkát Afrikában. A remény most a nemzeti vezetők kezében van, hogy megvédjék az ősi államokat Sebastian Kurz, Orbán Viktor, Matteo Salvini Olaszországban. Ezek a demokratikus vezetők, azok visszavették az ellenőrzést a migráns csempészektől,

For one and a half Én azt vártam volna, hogy a tanács a felszólalásában először is bocsánatot kér attól a 49 embertől és a Szivacs és a CI a legénységétől, akik 20 napig a politikai vita miatt kiszorultak a tengerre. Ugyanakkor a tanács egyszerűen csak arról számol be, hogy csökken az érkező migránsok száma. Akkor mi a következő lépés? Lőni fognak a hajókra? Egy egyszerűen szégyenletes, hogy se a Máltai, se az olasz kormány 20 napon keresztül nem biztosított egy biztonságos kikötési lehetőséget. Ezzel megszekték a nemzetközi jogot is. Úgy tűnik, hogy nem előre haladunk, hanem visszalépünk. 2015-ben a kormányok azt vállalták, hogy 160 ezer embert áthelyeznek. Két év alatt kevesebb, vagy alig több mint 30 ezer embert tudtak helyezni át, és ma pedig 49 ember befogadása volt a vita tárgya. A Dublini reform kétharmados többséget kapott itt a parlamentben. Ez méltányos módon osztja el a felelősséget, kötelezi az összes tagállamot arra, hogy a saját részét vegye ki a befogadásból, és így ossza el a migránsokat. A kormányoknak el kell végezniük a házi feladatukat, el kell, hogy fogadják ezt a reformot, mert egyébként az állampolgárok azt látják, hogy egyszerűen tehetetlenek, és azok a kollégák, mint a kolléga, ő neki azt szeretném mondani, hogy ebben a parlamentben nem szavazták meg ezeket a reformokat, illetve a Dublini reform témájában pedig tartózkodtak. Thank you. Köszönöm szépen, most pedig Wimberg asszony következik az ECR nevében egy perc. Det talas mycket om reformer i den här kammaren. Till exempel... Nagyon sokat beszélünk ezekről a reformokról, például a megreformált Dublini rendelet, ennek az alapja az kellene, hogy legyen, hogy felállítunk egy kritériumot, Nagyon sokat beszélünk a szolidaritásról, de arról a tényről nem beszélünk, hogy a szolidaritást nem lehet ráerőltetni az államokra. Ez önkéntes kell, hogy legyen. És soha nem lehet egy tagállamot arra kényszeríteni, hogy szolidaritást mutasson a menedékesekkel szemben rendszer keretében. Azt soha nem értettük meg teljes egészében, hogy amikor a tartós megoldást keresünk, akkor fenntartható megoldást kell találnunk. Ennek ellenére valójában egyszerűen nem já- teljesítettük a feladatunkat. Thank you. Köszönöm szépen. Valenciano asszony ügyrendi kérdést szeretett volna feltenni. Kérem, hogy hivatkozzon a megfelelő szabályra. Nagyon egyszerű, elnök asszony. Egyszerűen azt gondolom, hogy minimálisan udvariasnak kellene lennünk egymáshoz. Borgézió úr meghaladta a felszólalási idejét, utána pedig fölugrik és értegedi a többi képviselőt, ez elfogadhatatlan a parlamentben, önnek közbe kell lépnie. Elnök asszony, igen, eh, talán látta ön is, hogy eh, több alkalommal és közbeléptem. Köszönöm a támogatásokat ebben. Egy percben Urtaszun úr kap szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A bevándorlás és a menekültügy kérdése nagyon összetett. Két terület van, ami elfogadhatatlan. Az egyik az, hogy nincsen menekült befogadási politikánk. Az elnökség részéről már, az elnökség felé többen kérték már, hogy elnézést, uram, Kérem, hogy rövidebben, illetve lassabban beszéljen. Tudom, hogy próbálja betartani. Tehát egyetlen percet sem tölthetünk el úgy, hogy ne legyen bevándorlási politikánk, illetve menekültügyi politikán. Ami ezekkel a hajókkal történt, amelyek a tengeren megrekedtek, ott nők, gyermekek voltak a fedélzeten. Ez elfogadhatatlan nemzetközi jog szempontjából, illetve emberi jog szempontjából. Barcelona kikötőjében is megrekedt egy hajó, és elképesztő elképesztő, hogy a nemzetközi jogot sem tartják be. Az Open Arms nevű hajónak adjanak lehetőséget arra, hogy belépjenek, és hagyják legalább a civil szervezeteket, hogy dolgozzanak, ha már önök nem végzik el a munkájukat. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Benito Silva úr egy percben kap szót. Tisztelt eh, tanács és bizottság, amit önök végeznek, csinálnak, ezt nem lehet migrációs és ugye politikának nevezni, hanem a határok bezárásának megölik gyakorlatilag a bevándorlókat, hagyják őket, hogy belefulladjanak a földközi tengeren, vagy pedig meghalljanak a sivatagban. Az előző hónapban a frakcióm Nigerbe utazott, hogy megtekintse az Európai Unió